én vallásszabadsághoz való joga mellett síkra kell szállnunk, mint Pakisztánban, mint bárhol máshol a világon. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. A pakisztáni vitát ezzel lezártuk. És a viták lezárása után rögves szavazunk is a hét állásfoglalás indítványról. A következő vitát Brazíliáról illetve Cesare Battisti kiadatásáról folytatjuk. Hat szerző jegyzi az állásfoglalás indítványt, és először megadom Bizotto asszonynak a szót. Tessék parancsoljon. Nel diritto internazionale è rifugiato politico colui che a nemzetközi jog előírja, hogy az a politikai menekült, akit üldöznek politikai vagy vallási okból, és ezért tartózkodik külföldön. De Cesare Battisti esetében nem erről van szó, annak ellenére, hogy ahogy Franciaország eljárt hosszú évig, mégiscsak egy gyilkosról van szó, akit négy gyilkosságért ítéltek el, és azért bujkál, mert el akarja kerülni a börtönbüntetést. Az, hogy Brazília, ez a nagy ország nem fogadja el a kiadatást, ez nem fogadható el, és az áldozatok családja azt akarják, hogy feltétlenül Olaszországban bíróság elé kerüljön ez a bűnös. Lula elnök arroganciája miatt nem maradhat egyedül az olasz kormány, és minden diplomáciai eszköz fel kell használni azért, hogy Batiszti úrt kiadják még akkor is, hogyha azzal fenyegetjük meg Brazíliát, hogy föl kell függesztenünk a vele való megállapodást. Köszönöm, Jattem, aki asszony. Köszönöm, elnök úr. A bíróság függetlensége és az ítélet eh, tiszteletben tartása, a bírósági ítéletek tiszteletben tartása minden demokráciának része kell, hogy legyen. Minden embernek joga van ahhoz, hogy fair eljárásban részesüljön. És nagyon fontos, hogy független bíróság tárgyalja az ügyét. Ebben az esetben a legfelsőbb brazil bíróság ítéletet hozott, és Batiszti Cezáre kiadatását lehetővé tette, illetve engedélyezte. Olaszországban is úgy születnek az ítéletek, mint más demokráciákban. Eddig nem volt fellebbezés, tehát ezzel az ügy lezárult a brazil hatóságoknak cselekedniük kell. Mégpedig meg kell valósítaniuk az ítéletet, ki kell adatni Battiszti Cezárét. Az én politikai frakcióm azt szeretné, hogyha a külügyi szolgálat mindent megtenne annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás győzedelmet kessessen. Köszönöm szépen! Roméva Irueda képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. A téma kapcsán kényelmetlenségi érzésem van. Természetesen egy fontos témáról van szó, de ez a téma Brazíliát és Olaszországot érinti és számos módja van annak, hogy ezt a témát bilaterálisan kezelje a két ország. Nem tudom, hogy itt miért kell erről vitát folytatni. Az emberi jogok megsértéséről szól a mai vita. Én tiszteletben tartom azt, hogy itt is egy ilyen ügyről van szó. Szolidaritásomnak hangot szeretnék adni a terrorizmus áldozatainak adózom, de el kell gondolkodnunk arról, hogy hogy képzelhető el egy ilyen téma a csütörtök délutáni sürgősségi pontok között. Hiszen itt két országot érintő ügyről van szó. Politikai frakcióként úgy döntöttünk, hogy tartózkodni fogunk a szavazáson, úgy gondoljuk, hogy nem ez a megfelelő helyszín ehhez a témához. Köszönöm szépen, mond az, mondja az elnök. Angelili asszonynak adom át a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Ezzel az állásfoglalási indítványjal felszólítjuk az európai intézményeket azért, hogy diplomatikus feladat, diplomáciai feladatainak eleget tudjon tenni a jog érdekében és a törvényesség érdekében. Az Európai Parlament kimondta azt, hogy az alapjogi emberi jogi karta nem szabad, hogy pusztán dokumentum maradjon. Az európai polgárok alapvető jogok tulajdonosai, és ezek elidegethetetlenítőek tőlük. om, vérontás történt, és senki nem bánt meg semmit. Most pedig mindenkinek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy rá is gondoljunk. Szeretném kérni, hogy legyen egy perces szünet. Köszönöm szépen, Szaszóli úr, parancsoljon. Elnök úr, kedves kollégák, azért vagyunk ma itt az ülésteremben, hogy minnyájunkat emlékeztessük arra, hogy az Európai Parlament és az európai intézmények közel állnak a terrorista cselekmények áldozataihoz, illetve családjaikhoz, és felelősségükről tesznek tanúbizonyságot, amelyel a nyilvánosság irányában tartoznak. Az állásfoglalásban emlékeztetünk arra tényre, hogy az alapjogok kölcsönös elismerése nyugszik a Brazíliához való kapcsolatunk, nem is kérdőjelezzük meg a baráti kapcsolatokat. Ugyanakkor ne feledjük, hogy Olaszországban négy gyilkosságért ítélték el az érintettet Cesare tisztit. Minden jogállami biztosítékot megkapott, védő ügyvédje volt az olasz igazságszolgáltatás hozta meg az ítéletet, minden fellebbviteli szintet érintett az ügy. Cesare Battistit az olasz igazságszolgáltatás jogerősen ítélt el. Ám a Franciaországban, ahova Battisti menekült, már 2004-ben úgy döntöttek, hogy elismerik az olasz kiadatási kérelmet, elismerték a cselekményének súlyosságát, Cesare Battisti egész egyszerűen egy bűnöző, akit át kell adni az igazságszolgáltatásnak. A brazil hatóságok nem is ismerték el politikai menekültnek, hiszen ez volna az a kiskapu, az a záradék, amelyel a brazil hatóságok kivonhatnák magukat a bilaterális kiadatási egyezmény hatája alól. Ilyen módon tehát a legfelső bíróság ítélete érthetetlen. Elnök úr, a jogok Európáját képviseljük, a jogokhoz mindenkinek joga van, és az áldozatok joga pedig az, hogy az elkövetőket elítéljék. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Pán Csárnyecki, ez a Csárnyecki úr kap szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nem vagyok olasz, nem vagyok talján, és nem vagyok brazil, hanem egy, az Európai Unió egy állampolgára vagyok, és meg szeretném akadályozni, hogy az Európai Unió aszimmetrikus legyen. Ugyanazon jogokat kell mindenkinek kapni, és Elfogadhatatlan számomra ugyanakkor, hogy a gyilkos és az áldozat családja ugyanazt a jogot kapja. Itt alapvető emberi jogokról van szó, és emberi principiumokról van szó. nem vagyok érintve érzelmileg ebben az ügyben, és ezért talán objektívebben tudok megszólalni. Ennek fényében kijelenthetem, hogy épp az egyensúly hiányzik és ezt sem az adófizetők, sem a állampolgárok nem értik meg, és a legfelsőbb bíróság, a brazil legfelsőbb bíróság ítéletét nem értik. Köszönöm szépen. Most pedig meghallgatjuk a politikai frakciók képviselőt, a néppárttal kezdjük, és Mário Mauro ural. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, hogy úr, tegnap itt nagyon viharos sajtókonferencia volt a parlamentben, és a családok, akik Batiszti ember gyilkosságainak áldozatai, beszámoltak nekünk arról, hogy mi is itt a helyzet. Nem vendettáról van szó, nem arról, hogy revansot akarnak venni, hanem ki kell adni Batisztit, és ahhoz, hogy kiadják, az állásfoglalás, az Európai Parlament állásfoglalása által itt a józan észre kell számítani, és a parlament hitelessége tud itt szerepet játszani. Itt nem revansról van szó, hanem az igazságról meg kell védenünk az eszméinket, az értékeinket ahhoz, hogy sikeresen vegyük fel a harcot az önkényes ideológiák ellen, amelyek az erőszak segítségével harcolnak. A terrorizmus ez a rossz szakadéka, és mi az igazságosságot akarjuk. Köszönöm. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Suszta úr kap szót. Elnök úr, kedves kollégák, biztos úr, túl gyakran fordul elő, hogy intellektuelek vagy más országok intézményei nem értik meg az olasz helyzetet, és a mi jogi helyzetünket sem ismerik, tudjuk, hogy mi az alapja Batiszti kiadatásának elutasítása kérdésének, és éppen ezért ezt el kell utasítanunk. Batiszti jelenség olyan korból származik, amikor az emberek sokszor megtévedtek, és az elidegenedés ideológiája jegyében cselekedtek. De már a régi lépéseket nem lehet kigazítani. És a terrorizmus elleni harcban Olaszország létrehozta a saját nemzeti egységét. Éppen ezért kérjük Batiszté kiadatását azért, hogy őt az olasz bíróság elé állíthassuk, hiszen ez a bíróság már megmutatta, hogy ítélkezni tud régi terroristák esetében, sőt, vissza tudja őket vezetni, és tudjuk, hogy voltak erre már esetek. Ezért ki kell őt adni az olasz igazságszolgáltatásnak. Következő hozzászóló Figueredo asszony. Köszönöm, elnök úr. Olyan témáról van szó, ami igazából nem sürgős, pedig nagyon sok sürgős ügy lenne, például szakszervezeti tisztviselők Kolumbiában, Hondurasban, akiket eh, letartóztattak, fogva tartanak, vagy pedig a fog, megszállt palesztin területeken történtek miatt lennének sürgős ügyeink. Éppen ezért szolidaritást kell nyilvánítanunk például azon eh, lakosságokkal, amelyeket Rio de Janeiro államban most eh, a száradások miatt kell támogatnunk egy másik helyen több mint 700 halott volt, nagyon magas a halítalanok száma, és nagy anyagi vesztességek érték az országot. Éppen ezért a parlamentnek kérnie kell a bizottságot, hogy Brazíliában nyilvánítsa ki szolidaritását, és álljon rendelkezésre ahhoz, hogy segítsen Vilma Huszef asszonyt egyébként szeretnénk üdvözölni megválasztása alkalmából. Szolidaritásunkról szeretnénk őt biztosítani, és szolidaritásunkat nyilvánítjuk ki az árvizek áldozataival, a természeti katasztrófák áldozataival is. Ami ezt az állásfoglalást illeti, tiszteletben kell tartani a legitim jogi hatóságok határozatát. Batiszté börtönbe van, várja a legitim legfelsőbb bíróság határozatát. Éppen ezért én azt mondom, hogy ezt az állásfoglalást vonjuk vissza, azért, hogy aztán ne sajnáljuk, amit tettünk. Itt látom, hogy kék kártyát mutattak fel. Igen, csak egy kérdést szeretnék feltenni, csak egy kérdés szeretnék feltenni a kollégának, hiszen azt mondta a kolléganőnek, hogy oly sok más dolog volna érdekesebb és fontosabb a világban. De ne felejtsük, hogy más helyzetekkel összevetve ez a helyzet, a battiszti kiadatásai kérelmével kapcsolatos ügy igen sürgős, hiszen nem csak egy külső országot, egy harmadik országot érint hanem az Európai Unió egy tagállamát is. Polgártársainkat ölték meg, vagy pedig ma is fogyatékkal élnek európai állampolgárok ezek. Hogy mondhatja ezt, amit mondott Figurédo asszony? Szeretne válaszolni? Parancsoljon. Valóban csak megismételhetem, amit már korábban mondtam. Ez az ügy nem sürgőségi ügy. Tudjuk, hogy a braziliai eh, hatóságok eh, dolgoznak az ügyel, Battisti Brazíliában ül börtönben, és úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nem kellene egy harmadik állam független jogintézményeire és igazságszolgáltatásai hatóságaira nyomást gyakorolni. Ez pedig még egyszer mondom, nem egy sürgősségi kérdés, hiszen rengeteg sürgősségi ügy van, többek között Brazíliát érintő ügyek is, például 700 ember halt meg a földcsúszamlások kapcsán. Erről beszélhetnénk. Angelili asszony szintén kékkártyás kérdést intéz a kérdezőnek. Igen, egy egyszerű kérdésem van Figueredo asszonynak. 30 év telt el. Azóta, hogy az áldozatokat megölték nem elég ez a 30 év ahhoz, hogy valóban sürgőségi kérdést tegyünk fel, sürgősen szükség van az igazságra. Figurédó asszony. Elmondtuk már, de megismételhetem még egyszer. Elnök úr. Arról beszélek, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdéskört. Egy olyan időpontban beszélünk erről a kérdésről, amikor számos más sürgetű ügy van a világban. Persze, korábban is végig lehetett volna vitázni, vitatkozni ezt a kérdést, meg lehetett volna vitatni ezt a kérdést, de még egyszer mondom, sürgősnek nem sürgős ez az ügy. Sürgősebb lett volna például a földcsúszamlás és az árvizek 700 eh, áldozataival szolidaritásunkat kifejezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tovább léphetünk Provera képviselő kapszót. Köszönöm, elnök úr. Cesare Battisti nem romantikus hős, mint ahogyan néhányan róla gondolkodnak, hanem egy kegyetlen gyilkos, akit rablásért is köröztek. És négy embert lőtt le, ezért ítélték el. A Mitterrand rezsim alatt profitált a helyzetéből, és a francia baloldal támogatta, védte a, francia értelmiség is. Lula elnök döntése nem helyes, és nem veszi figyelembe a, a családokat, az áldozatok családjait és a bizottság felhívása nem csak abból áll, hogy jogi szabályokat szeretne betartatni. Nem ideológiai érvelést szeretnénk egy adott elv mellett. Egészen egyszerűen nem szeretnénk azt, hogyha a bűnösöket nem ítélnék el. A morális kártalanítás, az erkölcsi kártalanítás is meghatározó. És ez az alapja a szociális szerződésnek minden egyes társadalomban. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jakolino úr a következő hozzászóló. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. 31 éve történt a vérontás. Barbár módon elkövetett gyilkosságok történtek, amelyeket Cezare Battisti és bandája követtek el. Ezt nem felejtjük el. Meghallgattuk a hozzátartozók, hozzátartozókat, az áldozatok családjait. Mester annak idején igazságügyi miniszter volt, és kiállt amellett, hogy a Batiszti ügyben ítélet szülessen. Az országgal szemben, a polgárokkal szemben, a parlament együttérzést mutatott ezzel az állásfoglalási indítványjal, és ezzel egy másik országot, egy baráti országot, Olaszországot szólítjuk fel arra, hogy adassa ki Battisztit, ő egy bűnös és bűnöző. Ezzel véget kell, hogy érjen az a szenvedés, amely már oly régóta tart. Köszönöm szépen. Köszönöm, most áttérünk a spontán felszólalások körére. Húszan kértek szót. Kék kártyát mutat fel ön? Ön kék kártyát mutat fel? Az előző felszólaláshoz kapcsolódóan szeretne szót kérni? Are you raising a blue card that you want to ask? Ön kék kártyát mutatott fel az imént? És kérdést szeretne intézni az előző felszólalóhoz? Again, we have a... Kollégák, még egyszer elmondom, 20 szerepelnek a listámon a spontán felszólalások körében. Csak azoknak fogok tudni szót adni, akik nem kaptak lehetőséget eh, az előző téma kapcsán, Pakisztán kapcsán, tehát pusztán hatan vagy heten kaphatnak szót. Fidamza úrnak adok először szót. Grazie, Presidente. Elnök úr, köszönöm szépen. Kiről beszélünk? Egy egyszerű banditáról beszélünk, aki politikai befolyást akar szerezni magának. Battisti, akiről szó van, az igazságszolgáltatás ítéletét kell, hogy elviselje. Világos ítéletet hozott meg az olasz igazságszolgáltatás. Itt az ideje, hogy Battisti letöltse a szabadságvesztését kötelesek vagyunk az áldozatok családjával szemben is kötelességünk, hogy végre rács mögött lássuk Battisztit. Négy embert gyilkolt meg. Először Mexikóba, Franciaországban, majd Brazíliába menekült az igazságszolgáltatás elől. Úgy védték a különböző aktivisták, mintha bizony nem hidegvérű gyilkos lett volna nem politikai üldöztetés áldozata, hogy a szalon értelmiségiek szeretnék ezt hinni, hanem az Európai Unió egyik alapító országában a jogszerűen ítélték el. Tenök úr, ügyrendi kérdés. Nos, nem értek egyet azzal, hogy csak azok kapnak spontán felszólalási időt, akik nem vettek részt a pakisztáni vitában. Teljesen más kérdésről van szó, mint Pakisztán. És itt um, ideig az italofonok um, szólaltak fel, az, Ita- az, az Itáliával barátok, vagy az olaszok szólaltak fel, de itt az ideje, hogy más frakciókű szót kapjanak, elnök. Teljesen egyetértek vele, hogy itt más vitáról van szó, de összesen kettő, azaz kettő percet irányoztak elő a spontán felszólalás időkre. Hogyha az én helyemben volna, hogyan járna el? Mindenkinek, aki korábban nem szólalhatott meg, szót szeretnék adni, és szót szeretnék adni minden frakció képviselőjének. És tisztában vagyok azzal a helyzettel, hogy idáig főleg olasz kollégaink beszéltek, és éppen ezért most a spontán felszólalások során nem olasz képviselőknek adom meg a szót, először is Korhola asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Korhola asszony. Értem én, hogy is ne érteném, hogy a kollégák frusztráltak amikor a battiszti állásfoglalás eh, sürgőségi napirendre került. Hiszen december végén Brazíliában döntést hozott, eh, hoztak, ez sajnálatos, de összességében látni kell az egész ügyet, egy kontextusban kell látni a cselekményeket komolyan kell venni. Battisti évek óta az igazságszolgáltatás elől menekül, már pedig életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A jogállamiságban való bizalom kérdése merül itt fel. Nem ö, tartható fenn, hogy valaki elmeneküljön az igazságszolgáltatás ellen. Köszönöm. Köszönöm, Kretú asszony a következő felszólaló. Tessék, parancsoljon. Microphone, please consider că respectarea independenței justiției e norma az igazságszolgáltatás függetlensége egy olyan elv, amelyet mind Brazília, mind az Európai Unió oszt. Meg vagyok róla győződve, hogy e két fél közötti kapcsolat megerősödik majd a legalább kitűnő, ugyanilyen kitűnő igazságszolgáltatási kapcsolatok által, és így Cesare Battisti eh, végül eh, kiadatásra kerül, hiszen Brazília és az EU között eh, kiadatási egyezmény érvényes, ezért sürgetnünk kell a brazil felett, hogy tartsa tiszteletben ezt a megállapodást, hiszen ez az ügy súlyosan politikai ügy, éppen ezért nagyon fontos, hogy ezzel törődjünk. Köszönöm szépen, Vergiát asszony kapszót. Kedves kollégák, kicsit meglepődtem attól, hogy csütörtök délután hány parlamenti képviselő van itt. Én minden csütörtök délután itt vagyok, és szerintem ez azt jelenti, hogy hirtelen nagy érdeklődést tanúsítanak a kollégák a téma iránt, az emberi jogok iránt. Nem csak olasz küldöttek vannak jelen a plenáris teremben, akik általában nem nagyon érdeklődnek az emberi jogok irán, és gyakran távoznak. Kedves kollégám, hogyha van véleménye, akkor a mikrofonba beszéljen, válaszolni fogok, mert itt személyes támadás van szó. Ön olasz, én francia vagyok, én tiszteletbe tartom önöket, de azért mindenki láthatja, hogy a többségben olasz képviselők vannak jelen, és ez csütörtök délután szokatlan. Én minden csütörtök délután itt vagyok a plenárison, uraim. Akkor hagyják, hagyják, hogy beszéljek. Elnök, én nem szakítom meg a kollégákat, és nem tűröm, hogy engem megszakítsanak. Elnök úr, folytathatom? Igen, parancsoljon, folytassa, mondja az elnök. Azt is tapasztalom, hogy általában az olasz parlamenti képviselők az elsők azok, akik kérik, hogy a demokráciájukat tartsák tiszteletbe, és ne avatkozzanak az olasz ügyeikbe bele. Ezt konstatálnom kell. Itt nem arról van szó, hogy Cesare Battisti bűnöse vagy nem. Én tudom, és önökhöz fordulok, tudom, hogy hosszú, nehéz éveket töltöttek akkor az olaszok abban az időszakban, a terrorizmus időszakában nagyon sok áldozat volt, de azt is tudom, hogy az összes bűnös, aki támadást követett el, még nem került a bíróság elé, és nem ítélték el őket Olaszországban. Idő. Hagyják, hogy hagy beszéljek, és ne szakítsanak félbe, mert ez itt nem szokása az Európai Parlamentben. Elnök úr, beszélhetek, anélkül, hogy megszakítanák? Két másodperce van, mert ő már túllépett az felszólalási időn annak ellenére, hogy megszakították. Úgy gondolom, hogy csütörtök délután most ne foglalkozunk Brazília és Olaszország közti kapcsolatról, hanem itt a bíróság és az igazságossághoz való jogról kell beszélni. Adni kell időt Brazíliának, hogy meghozza a döntését. A legfelsőbb bíróság Brazíliában még nem hozta meg a döntését. Elnök, sajnos meg kell önt szakítani, mert mindenki csak egy percet beszélhet. Szerettem volna egy percbe elmondani, mondja a hozzászóló, de ön már három perce beszél, mondja az elnök. Angelini asszony fölemelte a kék kártyáját. For the, for the statement. Yes, there were... Igen, hozzáadtam a megszakítás miatti veszteséget hozzáadtam. Angelini asszony szeretne kék kártyát emelt föl. Verzsiát asszony hasonló hajlandó ön válaszolni? Igen, én tiszteletbe tartom a kollégákat, úgyhogy természetesen válaszolok a kérdésekre, mondja Verzsiát asszony. Ezt várom el másoktól is, ezt a tiszteletet. Elnök, köszönöm, Angelini asszony. Verzsia asszony, hogyha ön tiszteli a kollégáit, akkor nem szabadna azt mondania, hogy az olasz kollégák soha nem érdeklődnek az emberi jogok iránt. 16 éve vagyok itt a parlamentben, és ellenőrizheti, megnézheti, hogy mi volt az én parlamenti tevékenységem eddig. És én nem érdemlem meg az, hogy ön kioktasson engem az emberi jogok védelme ügyében. Madame Angelilli, that, that was a state. Angelini asszony, ez nyilatkozat volt, a kék kártya azt jelenti, hogy önnek kérdést kell feltennie. A nome dei miei colleghi, le volevamo chiedere. Kedves kollégák, a kérdésem a következő. Nem szégyeli egy kicsit magát? Négy eh, embert eh, öltek meg. Kikről van szó? Egyszerű emberekről, szerény emberekről. Az egyik hentes volt, a másik kereskedő, azután a harmadik rendőrségen dolgozott, stb. És a gyermekeik elmagyarázták nekünk, hogy minden nap, minden nap az áldozatok gyermekei emlékeznek a szüleikre, akik vér, akiket vérbe fagyva találtak meg. Versé asszony választ. Elnök úr, úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy engem támadnak személyesen. Nem, én nem szégyellem magam asszonyom, mert én elmondtam, hogy ezek az évek igen nehéz évek voltak Olaszország számára a terrorizmus évei. Tudom, hogy hány áldozat volt Olaszországban, és személyesen én nem érdeklődtem az időszak iránt, de én nem szégyellem magam, és nem kérdőjelezem meg a az áldozatokat, hanem csak azt mondtam, hogy csütörtök délután az olasz képviselők ritkán vannak itt, és ez egy olasz-brazil kérdés, és ebben az értelemben fog a biztos úr is válaszolni. Az EU-nak nem szabad a az olasz vagy a brazil belső ügyekbe beleavatkozni, mert itt most az emberi jogokról szól ez a az ülés, úgyhogy nem kell engem kioktatni, asszonyom. Elnök, most már több kék kártyát nem fogadok el, hallottuk az érveket, az ellenérveket, úgyhogy most a következő hozzászólónak adjuk meg a szót. A point of order. Ügyrendi kérdés, Mauro úr. Tessék. Elnök úr. Szeretnék az ügyrendre utalni, emlékeztetni, és ez vonatkozik arra is, hogy hogyan állítják össze a napi rendet. Itt az elnökök értekezletének döntése következtében tárgyaljuk ezt a kérdést, és ezt a plenárison múlt hétfőn megszavazták, ezt nem az olasz képviselők kérték, itt egy hivatalos aktus van emögött, az elnökök értekezete, majd pedig a parlament szavazta meg, hogy ez napirendre kerüljön ma. Köszönöm. Ez így van. Rossi úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Fontos, hogy az Európai Unió fellépjen a megállapodás kapcsán Bazíliával, ahol a kiadatás szabályai kerültek rögzítésre. A kiadatásra lehetőség van, hét ok miatt ítélték el Battisztit, négy gyilkosság miatt. Őt a az olasz igazságszolgáltatás ítélte el. A brazil eh, elnök eh, nem érthető módon megtagadta Battisti kiadatását. Ez az országunk nem tiszteletben tartása. Fotografáltattam Battistivel magát egy képviselő. Ez nem elfogadható és érvényesíteni kell az áldozatok családjainak jogait. Találkoztunk velük itt Strasbourgban, és politikai orientáltságuktól függetlenül egy véleményt képviseltek. Köszönöm szépen, most a bizottságnak adom meg a szót, parancsoljon biztos úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság tisztában van a korábbi brazil elnök döntésével. Megtagadta Battisti olasz állampolgár kiadatását, akit életfogytlik tartó börtönbüntetésre ítéltek az olasz bíróságok. Jegyeztem az önök megjegyzéseit, és egyetértek érzéseikkel az áldozatok családjaival kapcsolatban. A bizottság úgy értékeli, hogy ebben az esetben nincs szükség bekapcsolódására. Az Európai Unió nem kötött Brazíliával kiadatási megállapodást. És még akkor is, hogyha ilyen megállapodás született volna, az Európai Uniónak nincs joga egyéni kiadatási ügyekbe beleavatkoznia. Az Európai Unió tagállamai által, illetve közöttük és harmadik országokkal kötött menedékjogi megállapodások az egyes tagországok igazságszolgáltatásához tartoznak. Bilaterális menedékjogi megállapodás szabályozza Olaszország és Brazília között ezt a területet, 90-es megállapodásról van szó és Baziának joga van megtagadni Batiszti úr kiadatását. Ehhez egészen világosan még a következőket szeretném elmondani. Kiadatási ügyekben nem fér kétségem afelől, hogy az olasz igazságszolgáltatás a legmegfelelőbb szabályok szerint működik. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr, mondja az elnök. Cesare Battisti kiadatásának témáját ezzel lezártuk. Hat állásfoglalási indítványunk van, és a vita után